Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose euh, d'ouvrir euh, nos travaux. Et, euh... Jó napot kívánunk! Azt javaslom, hogy a nyolcas ponttal kezdjük, mégpedig a módosító indítványok vizsgálatával. Elizabeth Schröter asszony jelentése, kezdeményezés az új fenntartható gazdaság munkahely teremtő potenciáljának kialakítása. 136 módosítás érkezett, úgyhogy ez mozgásteret ad a vitához. Így átadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Meg kell köszönöm a nagy érdeklődést is, a sok módosító indítvány, amelyeknek a nagy része gazdagítja a jelentést. Persze van egy-két olyan módosító, ami nem annyira lelke, nem tölt el nagy lelkesedéssel, de azért a többség tartalmilag is nyeresség a számunkra, és megpróbáltuk ezeket a módosító indítványokat összedolgozni kompromisszumokká, amelyekben a különböző módosítóknak az egyes elemeit egymással összhangba lehetett hozni. Emellett öt olyan szakbizottság van még, amelyik véleményt készített, és ezekben a szakbizottságokban is 60 vagy annál több módosítót nyújtottak be. A legtöbb bizottságban már lezárult a szavazás, ezt figyelemmel kísértük, és ideiglenes listákat készítettünk a szavazások eredményeiről. Még egy szakbizottságban nem volt szavazás, ez itt rében, még nagyon fontos szakbizottság, és ott nagyon sok módosítót nyújtottak be. Tehát ezeknek a nagy része még tartalmilag újabb inputokat adhat a mi jelentésünknek. Éppen ezért az árnyék jelentéstevőknek már meg is írtam azt, hogy azért nem sikerült még kompromisszumokat kidolgozni, mert meg kellett várnunk az ITRE szavazását, és akkor tudjuk majd megmondani, hogy mondjuk a keretfeltételek, az energia, az iparpolitika, stb. területeken talán már nem is kell nekünk itt kompromisszokat keresni, mert az itt nagyon jó dolgokat fogadott el. Arra számítunk, hogy vagy még ezen a héten, de legkésőbb hétfőre minden kompromisszum javaslatot eljuttatok az árnyék jelentéstevőknek, hogy elég idők, idejük legyen arra a következő találkozóig átnézni ezeket, mert nagyon sok kompromisszumos javaslat van, ezért elég időt kívánok hagyni önöknek. Ezzel párhuzamosan néhány kollégával, akik módosítókat nyújtottak be, egyéni megállapodásokat is kötöttem, és ezeket a javaslatokat is már kiküldtem mindenkinek, részben már érkeztek reakciók is, részben még nem. Mindenképpen azt gondolom, hogy fontos az, hogy önök is tudják, árnyékjelentéstevők vagy akik módosítókat nyújtottak be, hogy bármikor egyénileg is konzultálhatnak velem, és elmondhatják, hogy ez most a kompromisszumba belefér, vagy nem, mert sok módosító érkezett be valamelyik paragrafushoz, vagy pedig egyénileg is el tudunk egyeztetni én a, egyébként a törlések ellen vagyok, hiszen a megbízásomat a saját kezdeményezésű jelentésre már rögzítették, és ezért szeretnék kitartani az abban foglalt tartalmak, tartalom mellett. Azzal kezdhetnénk talán, hogy először hallgassuk meg az árnyékelentéstevőket, és aztán én kitérek részletekre. Nincs értelme ezen a hosszú, borzasztó hosszú listán itt végig szaladni az összes módosítón. Azt hiszem, hogy ezt inkább az írásos egyeztetésben jó megtenni. Köszönöm. Eszeje. Asszony először, majd Vixon úr. Eszelszony. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Liityn näihin esittelijän kiitoksiin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan a jelentéstevő is megtette, én is szeretném megköszönni a kollégáknak a módosító indítványokat. Nagyon konstruktív a hozzájárulásuk a jelentéshez. Mindenek előtt szeretnék kitérni néhány konkrét módosító indítványra, az 1-től a 17-ig eh, eh, tartó módosítókra. Ezek eh, kapcsán én nagyon fontos hivatkozásokat találtam, és a 10, 11, 12, 13-as módosító kapcsán a foglalkoztatási potenciálról szólnak ezek a módosító indítványok, adókedvezmények, vagy közvetlen támogatások, amelynek a célja a munkahelyek támogatása. Én a saját módosító indítványaimban azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy Különböző tanulmányok eredményeire is hagyatkozhatunk. Léteznek tudományos eredmények, felismerések, nagyon sok tanulmány készült ezen a területen, amelyek valóban hasznosak lehetnek, jó felhasználhatók, és nagy körültekintéssel kell ezeket hát tanulmányozni. A gazdasági helyzet kapcsán is világos, több munkahelyre van szükség, szeretnénk eh, növelni a jólétet, és a fenntartható gazdaság, hát reményénk szerint meg eh, fog valósulni. De gondolnunk kell arra is, hogy az államháztartások, a költségvetések jelenleg nagyon, nagyon rossz pozícióban vannak, eh, eladósodottak az államok, és ezért el kell gondolkoznunk azon, hogyha támogatásokat vagy adókedvezményeket tervezünk, akkor ez hogy hat a költség költségvetésre. Tehát az egész gazdaságot kell szem előtt tartanunk, és a saját módosítóim kapcsán is azt mutattam, hogy ez a gondolat a kulcselem, ez a meghatározó. Mindig az egész gazdaságban gondolkozom, ez számomra alapvető és döntő szempont. A 14-15-16-os módosítók kapcsán elsősorban a munkakörülményekkel foglalkozom, és azt hiszem, hogy itt meg próbálunk egy kicsit a szövegen változtatni, és jó kompromisszumokat megtalálni. A skandináv országokban általában kollektív, ágazati kollektív szerződések rendszere működik, tehát a fenntartható munkahelyek sem rosszabbak a többinél, vagy a többi sem rosszabb ezeknél. Tehát abból kell kiindulnunk, hogy ugyanolyan munkakörülményekről születhet a fenntartható munkahelyek esetében is megállapodás, mint ami a régebbi rendszerben működött, vagy a hagyományos munkahelyeknél. Még annyit hagyd mondjak el, hogy a e, frakciómban az érvelésemet én nagyon határozottan képviseltem, és például ahol kvótákról volt szó, Nos, hát nálunk a skandináv országokban az a helyzet, hogy e, a kvótákat nem tartjuk igazán soha jó kiinduló pontnak. Ez nem a véleményünk szerint nem ez a helyes út az esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatban, hanem az azonos képzés, oktatás, az azonos oktatási lehetőségek, ezzel sokkal előbbre jutunk. Én nem akarom, hogy engem is például ilyen kvóta nőnek tekintsenek, ki csak a kvóta miatt kap meg valamilyen pozíciót. A módosítók egy része a Tobin adóval foglalkozik, azaz, hogyan lehetne átalakítani az adópolitikát. A jelenlegi gazdasági helyzetben, és ezt már korábban is néhányszor elmondtam, nagy körültekintésre van szükség, amikor új adók bevezetésén gondolkoznak, vagy ilyet vetnek fel. Ez nagyon nehéz sok vállalat számára. A Tobin adóval kapcsolatban pedig az a véleményünk, hogy ezt még azért nagyon alaposan meg kell vizsgálni és nem vagyunk igazán, nem támogatjuk ezt igazán, nem támogatjuk azt sem, ahogyan a jelentés foglalkozik a Tobin adóval. A következő kérdés. Azt hiszem, általánosságban és elmondhatjuk, hogy a zöld munkahelyek eh, kapcsán nagyon fontos a precíz, pontos megfogalmazás. Valóban el kell döntenünk, hogy most miről beszélünk, zöld munkahelyekről, vagy fenntartható munkahelyekről. E, vagy ezt a terminus technikus használjuk, vagy a másik e, kifejezést, ez egységes kell, hogy legyen, és e, megfelelő struktúrára van szükség. Én egyébként a sustainable, a fenntartható kifejezést támogatom, tehát sustainable job kellene, hogy itt szerepeljen mindenütt, hiszen a zöld munkahely, annak az már kicsit politikai színezettel terhelt kifejezés. Szerintem beszélhetünk zöld munkahelyekről, de egy szintetikus javaslatot is tehetünk, például zöld és decens munkahelyek. Vixen úr, aztán Thomas Mann úr következik. Köszönöm. Kedves kollégák, azzal kezdem, hogy megköszönöm az előadónak ezt a kitűnő munkát. Megnéztem a módosító indítványokat, és láttam olyan helyeket, ahol javítani lehet, vagyis javít a módosítás, más módosításokkal kapcsolatosan pedig egyáltalán nem osztom a véleményt. Például, hogyha arról beszélünk, hogy töröljük a referenciákat a hosszú távú tervezésre, ez az iparnak, a vállalkozásoknak nem tetszene. Ami pedig a hosszú tapasztalatokat illeti a vállalatokon az iparon belül, az az, azok azt mutatják, hogy hosszú távon kell tervezni, vagyis tudjuk többé-kevésbé, hogy mit várhatunk, mielőtt még tervezünk. És az ilyen típusú új munkahelyek nem jelentenek problémát, e-, lehetnek hosszú távú tervezések ezen munkahelyek esetében. Ezen kívül vannak olyan módosítások, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, sőt egybeesnek. De szerintem jó oka van annak, hogy folytassuk a vitát, és szerintem jó elképzelés lenne, hogyha először a kompromisszumos módosításokról beszélnénk a jövő héten kapjuk meg a többi szakbizottság véleményét. Szerintem valamilyen kompromisszumot kellene itt kialakítani, mert annyira fontos kérdésre van szó, hogy érdemes konzultálni, és szerintem lépjünk előre, találjunk kompromisszumot, és szabaduljunk meg az elválasztó vonalaktól. Köszönöm. Tomás Mann úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Elizabetnek, nem csak a jelentésért, hanem azért is, hogy, mert azt mondta, hogy aktívan szeretné vezetni a vitát, és nem csak az árnyékjelentéstevőkkel akar tárgyalni. Én is benyújtottam néhány módosítót, és azt hiszem, hogy nagyon sok területen egyetérthetünk. A nők kvótájával kapcsolatban azért lenne egy kérdésem, Szári és ezt már említette. A javaslatban az szerepel, hogy legyen egy 40%-os kvóta a vállalati vezetőség kapcsán. Németországban egy új miniszter azt mondta, hogy igen, szükség van kvótára. Mások azt mondják, hogy nem kell kvóta, nem akarok ilyen kvóta mentén kvóta miatt valamilyen posztra kerülni hogy valaminek történni kell, az biztos. A nőknek a, az arányát mindenképpen növelni kell a vezetésben. Vagy most ezt milyen számmal tegyük, ezt ezen vitatkozhatunk. A 41-es számú módosítóban világosá tettem azt, hogy a környezetvédelem területén előre kell lépnünk. Nekem nincs problémám a zöld munkahely, a green job kifejezéssel. Fontosak az innovatív vállalatok. És azt látjuk viszont, hogy a termelés egy részét átviszik olyan országokba, ahol egyáltalán nem nincsenek magas szintű környezetvédelmi normák, akkor ezt nem lehet csak egyszerűen így zsebre tenni és elfogadni. Intézkedésekre van szükség, de időnként ezekben az országokban egyszerűen még a környezeti tudatosság sem alakult ki. Jó lenne ezen a területen aktívabbnak lenni, érdekelne Elizabeth, hogy erről mi a véleményed. És még egyszer köszönöm különösen azt, hogy azt mondtad, hogy eh, mindenkivel eh, szeretnél egyeztetni, és eh, rászánod erre az időt, ez nem mindig így van, ezért ezt külön köszönöm. Jó kompromisszumokat tudunk majd ki megalkotni, hiszen valóban olyan fontos ez a téma, nagyon fontos és érdemes itt sokat dolgozzunk, hogy jó kompromisszumok szülessenek nincsenek meg. Köszönöm. Nem, Arkin. Köszönöm, Arkin asszony, majd asszony. Köszönöm, elnök asszony. Starks úr, az árnyék jelentéstevő nincs itt, úgyhogy nevébe tennék néhány megjegyzést. Köszönöm az előadónak a munkáját. Azt mondta, hogy általánosságban nagyon fontos itt a 2020-as EU stratégiát hangsúlyozni a jelentésben. Ami a módosításokat illeti, 32-es nem ért egy egyet azzal, hogy az összes szektort fölhasznál, fölsorolják azokat, amelyek zöld munkahelyeket teremtenek. 40-es módosítás, Európai Stratégia fenntartható fejlődésért, úgy gondolja, hogy ami itt ebben a szövegben van, az már benne van a 2020-as EU stratégiában más célok alatt, úgyhogy szerinte felesleges egy második stratégiát létrehozni. 60-as módosítás, diszkrimináció ellenes harc, ne a nők elleni diszkriminációra összpontosítsuk, ő nem támogatja a kvótákat. Meg kell mondjam, hogy én viszont jó magam az jelentéstevőt támogatom, itt a 60-as módosítás kapcsán. 95-ös, ez túl tággal megfogalmazott, 71-es, a bizonytalan munka szerződések. Itt nagyon sok a kockázat, általában minden országban, például Belgiumban is ezek a bizonytalan munkaviszonyok, reprezentatív testületek az új ágazatokban, ezek létrehozása a tagállamok kompetenciája, nem az EU-é. 79-es e. nagy a különbség a tagállamok között, például Belgiumban a KKV-knek nincs reprezentatív testületük, úgyhogy ezt Belgiumban nem lehet megvalósítani. Ami pedig a Tobin adót illeti, és a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos adókat, ő ezt most nem tudja támogatni. Részben ezeket, én is osztom ezeket a meglátásokat, majd elmondom az előadónak. Köszönöm, utolsó hozzászóló. Asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Schröder asszonynak köszöntet mondani az együttműködésért és a konstruktív párbeszédért. Én a Környezetvédelmi Bizottság nevében vagyok jelentéstevő, és kértem Schröder asszonyt, hogy amennyire lehet, vessen számot az Envi Bizottság javaslataival már a munka elején, mert hogyha el akarjuk érni a 20, 2020-as célokat, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a gazdaság és szociálpolitikák és a környezetvédelmi politikák együtt járnak EU nemzeti és helyi szinten. Szeretném, hogyha figyelembe vennénk azt is, hogyha sikerre akarjuk ezt vinni, akkor tapasztalat cserére van szükség a tagállamok között. A bevált gyakorlatok cseréjére van szükség. Ez prioritás kell, hogy legyen, és így a legjobb modelleket tudnánk alkalmazni a fenntartható fejlődésre teljes mértékben támogatom azt a gondolatot, amit az OIT, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet javasolt, vagyis az ő definíciójukat alkalmazzuk a zöld munkahelyekre, amelyek zöld és decens vagy tisztességes megfelelő munkahelyek a fenntartható gazdaság számára. Köszönöm. Köszönöm, hogy figyelembe vették a mi javaslatainkat, az MV bizottság javaslatait. Figredó asszony, nyal most azt hiszem le is zárjuk a hozzászólók listáját. Figredó asszony, köszönöm. Szeretném tájékoztatni a szakbizottságot, egyébként az előadónk tudja, jó magam is előadó vagyok az Ipari Bizottság részéről. Felelőse vagyok ennek a jelentésnek, és ma fognak erről szavazni. Éppen egy időben a mi ülésünkkel a minimál jövedelemmel kapcsolatos jövedelemről, úgyhogy 10 óra 30-kor lesz ez a szavazás. Nehéz nekem mind a két helyen lenni, a javaslatok rendkívül érdekesek, és talán a mi előadunk is figyelembe vehetné a, az általam említett jelentés javaslatait, legalábbis az utolsó rész javaslatait, ez hasznos lenne. És most az előadónknak adom át a szót, aki lezárja a vitát. Köszönöm a kollégáknak az elmondottakat, nagyon sok mindent fölírtam, jegyzeteltem, és legszívesebben minden felvetésre részletesen eh, kitérnék és válaszolnék, de megpróbálom azért eh, gyorsan összefoglalni a mondandómat. Az első kérdés a tanulmányokra vonatkozott. A tanulmányokkal kapcsolatban én a jelentésben azt az utat választottam, hogy a bizottsági eh, dokumentumokat eh, használtam fel én is, csak erre korlátoztam, tehát a bizottság eh, foglalkoztatáspolitikával foglalkozó dokumentumait vettem figyelembe, pedig hát persze sokkal többet olvastam, és hát ez egy végtelen hosszú listája létezik az elérhető tanulmányoknak. Szerié Szaja elmondta, hogy az egész gazdaságban kell mindig gondolkoznunk. Igen, ezzel egyetértek, és sok gondolatát beépítettem a kompromisszumos javaslatokba azt is többek között, amit elmondott, hogy a kollektív szerződések rendszere is nagyon eltérő, a szociális partnerség rendszere is különbözik a tagállamokban. Az ezzel kapcsolatos javaslatai értelmében módosítottam a, itt-ott a javaslatomat a jelentésemet, tehát sok for some member states, vagy for most of the member states, ez lett a kompromisszum, hogy nem azt mondom, hogy minden tagállamban működik jól ez a rendszer, a szociális partnerség és a kollektív tárgyalások, hanem ezt leszűkítettem, hogy néhány tagállamban, vagy a legtöbb tagállamban. A kvóták. Nos, ez eh, egyre nehezebbé válik, mert a Nőügyi Bizottság is készített egy, egy véleményt erről, én hát akár törlöm is ezt a részt, és olyan szöveg kell, amiről valóban szavazhatunk majd a nőgyi bizottságban, és eltérő nézetek vannak, pont egymás ellen ellentétes nézeteket képvisel a két tábor, és van egy olyan mondat, egy olyan megfogalmazás, ami szerintem sokkal jobb, ez a női bizottságból érkezett, ezért én lemondok a saját szövegemről, és hát most majd megnézzük, hogy mi lesz ebből a nőgyi bizottságnak jogot biztosítunk arra, hogy a fontos részekről szavazzon, de hát mi vagyunk az illetékes bizottság, és a mi bizottságunk fog majd dönteni. Ez vonatkozik más keretfeltételekre. És itt van például az NV véleményen. Megpróbáltunk, amit csak lehet beépíteni a különböző szakbizottsági véleményekből, de hát van néhány olyan módosító, ahol a mi szakbizottságunk kompetenciát érinti már a módosítás, és akkor az élve az elsőbséget, amit mi alkotunk meg kompromisszumos javaslatként az eszemben, amit a többi szakbizottság mond. De olyan esetekben, ahol másik szakbizottság G a kompetencia, ott ezekről itt is szavazni kell, és ezeket a módosítókat teljes mértékben be fogjuk építeni, meg fogjuk tartani. Ez vonatkozik a Éva te javaslataidra is. Világos volt, hogy az ittre a keretfeltételekkel kapcsolatban sok javaslatot tesz, ugyanúgy, mint hogy az MV is ezt megtette. Be kell várnunk még az ittre szavazását, és akkor utána fogunk mi szavazni. Hosszú, még a határidő, messze van a módosítók beadásának a határideje, és időben adunk majd tájékoztatást a tisztelt képviselőtársaimnak. Sustainable vagy green jobs? Hát ez elég nehéz kérdés, hogy fenntartató vagy zöld munkahelyek. Nagyon jól értem, hogy itt miről van szó. Mind a két kifejezés előfordul, más szakbizottságok sokszor a zöld szót használják inkább. Sok módosító indítványt azonban szájasszony figyelembe vettünk. Stárcolnak mondom, az EU 2020-as stratégiához való kapcsolódás, az erősödik, persze bírált engem, tárgyalhattam volna önnel, valóban, de hát meg is próbáltam sokszor, és egyszerűen nem tudtam elérni önt. A kritika nem arról szólt, hogy az EU 2020-as stratégiában valami benne van, vagy nincs, hanem a kritika arra vonatkozik, hogy nem, nem kerülnek bemutatásra a hatások. És a szinergia hatásokról beszéltünk már a belga soros elnökséggel is, itt még javulni fog a szöveg, Szinergia hatások az EU 2020 stratégiában ez, ezen a téren még javításra van szükség, majd ezt a belga elnökség is megteszi, és megtaláljuk azt a szöveget, amiből világosan válik, hogy mi nem ellenezzük az EU 2020-at, hanem csak azt kérjük, hogy az EU 2020-ban hangsúlyosabban foglalkozzanak a szinergia hatásokkal, és remélem, hogy aztán valamikor már sikerül találkoznunk is. Szociális partnerség, tagállami kompetencia kérdése, itt megvizsgálom, megnézem még egyszer a szöveget, az ILO definíció kérdése, és egyáltalán a definíció kérdése az zöld munkahelyek kapcsán. Nos, itt um, Mann úr uh, módosító javaslatát uh, szeretném felkarolni a, hogy ez jelent egy kombináció az én javaslatom és az ő javaslatok között, és szerintem valamennyien ebben meg tudunk egyezni, szerintem ez lesz az ideális megoldás. A 44-es módosítás kapcsolatban pedig azt mondom Manőrnak, igen, ezt minden további nélkül el tudom fogadni, e, még csak riválisa sincsenek a javaslatnak. Merci beaucoup. Köszönöm akkor ezen az alapon fogunk szavazni július 13-14-én Schröter asszony jelentéséről. Most pedig szavazni fogunk, elnézést, itt 5 perces késésünk van, amit összegyűjtöttünk, felhalmoztunk, de Először Morán asszony jelentéséről szavazunk, a globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap finanszírozása és működése. Első bekezdés. Hármas módosító mellette. Ellene. Úgy látom, elutasítottuk, de ellenőrizzük. Liszt úr, nincs itt a kártyája, ugye? Akkor hogyan szavaz? Mellette. Nagyszerű. Senki másnak nem hiányzik a kártyája, szavazókártyája. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21-en Ellene? Ön hogyan szavazott? Ellene. 15-en mellette, 22-en ellene, világos, hogy elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az egyes bekezdés után egy szóbeli módosítót kaptam, Morenasszon, igen, elnökasszony egy, egyeztettünk, szóbeli módosítót terjesztünk elő, amelyben egyetértünk azzal, hogy megerősítsük magának az alapnak a létezését és a szociális alappal való együttlétét. EGF and a clear articulation with the revision of the ESF beyond the next midterm financial framework in its revised version uh, de 2009 a 2009-től. Így hangzik tehát a szóbeli módosító angol nyelven felolvasva. Kérem, szavazzanak mellette. Ki szavaz mellette? Ellene tartózkodik? Ellene ki van, mondja az elnök asszony még egyszer. Tartózkodik? Elfogadtuk. Négy ellenszavazat mellett. Ötös módosító a kettes bekezdésről, mellette kiszavaz az ötösnek, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A többi módosító okafogyottá válik, a kettes bekezdés A pontja 9-es módosító, három frakcióból ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Ezután egy kompromisszumos A kompromisszumos mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdése térünk át. Tizenegyes módosító, több kézből mellette, ellene tartózkodik, elfogadom. Tizenkettes, kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadom. Tizenhármas as módosító. Okafogyottá válik. 3-as bekezdés, 14-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 3-as bekezdés, 15-ös módosító. Külön szavazást tartunk. In preparing the application szó nélkül ki van mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ki szeretné beilleszteni ezen szavakat mellette, ellene tartózkodik. Ezeket a kifejezéseket nem fogadtuk el, nem illesztjük be. 16-os mellett ki van, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 18-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 19-es mellett, ellene tartózkodik, elutasítva 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 4-es bekezdés 21-es Darden úr mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompatibilis mellette ellene tartózkodik, elutasítva ötös bekezdés 23-as mellett kiszavaz, ellene tartózkodik elfogadva. 24-es módosító. Cornelissen asszonytól mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 6-os bekezdés 25-ös módosító. Grün és Morán Sártyé mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 26-as kompatibilis mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Még mindig a hatos bekezdésnél tartunk, 28-as módosító. Ez egy olyan módosító, amely nyelvi jellegű. Nyelvi módosító az angol verzióból. Itt arról van szó, Elnök asszony, Morán Sártyi asszony szól. Marian Harkin a figyelmünket felhívta arra, hogy az angol verziónak nem volt értelme, ezért ezt a nyelvi módosítást javasoljuk, hogy végre értelme legyen magának a mondatnak. Most itt egy nyelvi módosítóról van szó, úgyhogy nem fogok szavaztatni róla. Ha érdemi a módosító, akkor szavazunk, ha nem, akkor nem. Ez egy nyelvi módosító, erről nem kell szavazni. Elnök asszony, Morensárti asszony, engedje meg, az, a, valahol az értelem az tartalom is, úgyhogy én azt javasolnám, hogy szavazzunk róla. Én a két szöveget elolvastam, a franciául felhívja a tagállamokat, az alapok használóit, hogy hatékonyak legyenek, és egyéni, egyéni megközelítést alkalmazzanak az elbocsátosaknál. From the EGF to be very effective and to adopt a personal approach to and so on. Ez az angol verzió így hangzott. A módosító, amit az előadó asszony javasol, az pedig így hangzik implementation efficiency and two. Igen. Úgy gondolom, hogyha elfogadjuk ezt a módosítót, azzal módosul a francia verzió is. To improve implementation efficiency valahol ahhoz vezet a francia szövegben, hogy azt mondjuk, hogy, az, hogy a végrehajtás hatékonyságát kell javítani, és ez így már érdemi módosítássá válik, ugye? Egyetértünk ezzel. Ha ezt a módosítót elfogadjuk, akkor a francia verziót is módosítjuk, tehát innentől kezdve már nyelvi, nem nyelvi, hanem érdemi módosítóról van szó. Rendben. Ki ért egyet a 28-as módosítóval? Elfogadtuk. 29-es módosító kompatibilis mellette? Ellene tartózkodik elfogadva. 30-as, kompatibilis, mellette ellenet tartózkodik, elfogadva. 7-es bekezdés, B, kompromisszumos, mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadva. 31-es módosító okafogyottá válik. A többi módosító is így a 37-es módosítóra hírsasszonytól mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Hetes bekezdés, 38-as, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 39-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 8-as bekezdés 41-es módosító mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 41-es módosítóról van szó. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 23-an ellene egy tartózkodás, valóban el, elutasítottuk a 41-est. 43-as, 42-es Obermeier mellette, ellene elfogadtuk. 43-as kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 44-es Darden kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 45-ös kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 46-os 9-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. A 9-es bekezdés 47-es okafogyottá vált, mert a kompromisszumot elfogadtuk. A kompromisszumot 48-as módosító, Cornelissen külön szavazunk, első részről szavazunk, diszfanc szóig, mellette ellene tartozik elfogadva, a szöveg további része mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 49-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadva. 10-es bekezdés. 50-es módosító plan mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Lassítok egy kicsit. 52-es Cornelissen asszony mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 54-es Darden úr mellette ellene tartózkodik, elofogadva. 11-es 55-ös Handel mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 56-os módosító hírsasszony mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es bekezdés 53-as módosító Handel úr mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 57-es Darden úrtól. Oka fogyott. Az 58-as is oka fogyott. Most az A uh, recital egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. B. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Azt javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk a záró szavazásnál, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadtuk 33 mellette szavazattal, 34 mellette szavazat, egy ellenszavazattal és 7 tartózkodással gratulálhatunk az előadóasszonynak. Akkor most a tízes napi rendi pontra térünk át. Figyereidó asszony jelentéséről fogunk szavazni, a minimál jövedelem szerepéről Európában, a szegénység elleni küzdelem és a befogadó társadalom előmozdítása terén. Első bekezdés. I kompromisszum. Három frakciótól mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. A többi módosító okafogyott, a 70-es módosító Ronzoli asszonytól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 71 Deli asszony mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 72-es Gönc asszony és Tenyrük asszony tollából egy szóbeli módosítóval, amely az egyes bekezdés után 72-es módosító Gönc asszony és Tenyrük asszony tollából, amelyel kapcsolatban egy szóbeli módosítót is kaptunk, mely egy beillesztést tartalmaz, and faces that one-off beillesztését tartalmazza, aztán be most effective. Úgyhogy one-off szóval kiegészítve 72-es mellett kiszavaz. Ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 73-as Pupakis szúrtól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 74-es mellette tartó, ellene tartózkodik elfogadva. 75-ös Ronzuli asszonytól egy szóbeli módosítóval Figeiridő asszonytól, aki beillesztené szintén a one-off, ugyanaz, mint a 72-esnél. 75-ös mellett kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadva. 76-os, Pupakis úrtól. Már lassabban nem tudok beszélni, mondja az elnök asszony, már most is nagyon lassan beszélek. Még lassabban, az első bekezdés után 76-os módosítás Pupakis úrtól mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Aztán az egyes bekezdés után 77-es módosító Popaki szúrtól mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Most második bekezdés. A J kompromisszumos három frakciótól ki van mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. Kettes paragrafus. 78-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 85 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrzik a 85-ös, de úgy látom, hogy elutasítottuk. 85-ösről kérem, szavazzanak. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 20-an mellette, 22-en ellene, elutasítottuk. 88-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 87-es mellett. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Kettes bekezdés, 89-es módosító Darden úrtól mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 90-es Figueredo asszonytól mellette, ellene, tartozkodik, elfogadva. 91-es, mellette, ellene, tartozkodik, elutasítva. De azért ellenőrizzük inkább. A 91-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Igazában 23-an mellette szavaztak, 19-en ellene, egy tartózkodás mellett. Ezt elfogadtuk. 92-es. Itt egy nyelvi módosítóról van szó, tehát nem szavazunk róla. 93-as módosító. Darden úrtól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Bocsánat, bocsánat, elutasítva, mondja az elnök asszony. De azért ellenőrizzük a 93-ast. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22-22. Elutasítva. 94-es Figeredő asszony mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 95-ös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 96-os külön szavazással. Első részről szavazunk. Through incentives -ig. Ki me- szavaz mellette az első résznek? Ellene tartózkodik, elutasítva. Második résznek már így nincs értelme, úgyhogy a 97-esre vissza is tértünk, mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas bekezdés, K kompromisszumos módosító. Három frakció részéről. Mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadva. A további módosítók fogyottá váltak, így, és a hármas bekezdés további módosítására 110-esre térünk át, de az is okafogyottá válik, mert a K kompromisszumost elfogadtuk, úgyhogy most magáról a hármas bekezdésről egy Rendben, bocsánat, tévedtem. A hármas bekezdés részét képezte Azt mondják, bocsánat, tényleg igaz, igaz, tévedtem. Nem szükséges a az eredeti bekezdésről ö, szavaznunk, mert a K kompromisszumost elfogadtuk. Most a 111-es módos ronzuli mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 112-es Pupakisztól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 113 Obermeier mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 114 Darden mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 115-ös Deli mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 115-ösről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 24-en ellene elutasítottuk a 115-öst. Hármas bekezdés, 116-os módosító Grüni külön szavazással első része out of poverty-ig mellette kiszavaz. Ellene tartózkodik el, elfogadva. Mellette a második résznek ellene tartózkodik. Szintén elfogadtuk. 117 deli mellette ellene tartózkodik, elutasítva 118 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 119 grünné mellette ellene tartózkodik elfogadva, 120 Ronzuli mellette ellene tartózkodik elfogadva, 121 Deli mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most a négyes bekezdés kompromisszumos L három frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes bekezdés 128 Figueredo mellette ellene tartózkodik elfogadva. 129-es módosítóról nem kell szavaznunk. És 131-es módosító címmer és Handel tollából egy szóbeli módosítóval Deli asszonytól. A Deli módosító in accordance with the written declaration 011 per 2007-es írásos nyitkaladás, és the need, the translation, target, és a többi. Priority key issues of the EU social inclusion strategy. Így hangzik a módosító. Van-e valaki ellene ennek a szóbeli módosítónak? Ha igen, akkor szavazunk róla. A 131-esről, az eredeti 131-esről szavazunk, a deli ö, módosító nélkül ki van mellette? Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük, de szerintem elutasítottuk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 25-en ellene, egy tartózkodás mellett világosan elutasítottuk a 131-est. Most négyes bekezdés 130-as módosítója Deli asszonytól, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 132-es Görüni asszonytól mellette, ellene tartózkodik. Nem nagyon szavaztak, úgyhogy én ezt ellenőrzésre megnyitom a szavazást. 132-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 8-an ellene, 14 tartózkodás mellett elfogadtuk. 133-as Deli mellette ellene tartózkodik, elutasítva 134 mellette, 134 mellette, mellettem, ellene tartózkodik, elutasítva 135-ös, azért ellenőrizzük a 134-es, de majd meglátják, nagyon világos volt az eredmény. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 23-an ellene. Nem annyira világos, de mégiscsak elutasítottuk a 134-est. Most áttérünk az 5-ös elnézést, még nem szavaztunk a 135-ösről, tehát 135-ös címmer és handel tollából mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Elfogadtuk? Hát, úgy tűnik nem látok ma reggel jól. Elfogadtuk a 135-öst. Ő az M kompromisszum ki szavaz mellette az M-es kompromisszumnak ellene, tartózkodik. Az M most világosan elfogadtuk az ötös bekezdés után. A 148-asra térünk át, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodik világosan, elfogadtuk. Most az ötös bekezdésről egy 149-es deli módosító érkezett be, szóbeli Figereidó módosítóval. Mellette kiszavaz van-e ellene a, szava, a szóbeli módosítónak valaki, akkor én most a 149-est imódó módosítva kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Az ötös bekezdés 100, 150-es módosító mellette, mellette, ellene tartózkodik Elfogadtuk. azt jelezték, hogy a szavazati listán, szavazó listán van egy hiba, nem, a 152-es nem vonták vissza, viszont a 154-est visszavonták, úgyhogy a 152-öst figyeredőt most megszavazzuk, szavazzunk mellette, kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodik, a 152-est elfogadtuk. Most a 153-asról szavazunk. Deli, mellette, ellene. Ellenőrizzük a 153-ast. Ki tudott szavazni, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 22-en ellene, elutasítva. 154-est visszavonták, úgyhogy most a 155-ös Deli mellett kiszavaz. Ellenet tartózkodik. 155-öst elfogadtuk. 156-os Popakis mellette. Ellenet tartózkodik elfogadva. 157 mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. 158 Deli mellette. Ellene Elfogadva. 159-es. Deli mellette. Ellene. Tartózkodik. Szintén elfogadtuk. Hatos bekezdés. N kompromisszum négy frakcióból mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Hatos bekezdés 165-ös mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 6-os bekezdés 167-es Darden mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 168 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 169 Járóka Lévia asszonytól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 170-es Figueredo mellette ellene tartózkodik elfogadva. 171 Figueredo mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hetes bekezdés. Ó kompromisszumos módosító mellett kiszavaz ellene tartózkodik elfogadva. Hetes bekezdés 179 Ronzuli asszonytól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 180-as mellette Ellenet tartózkodik. Elfogadva. 181. Pupaki szór. Egy szóbeli módosítóval, amely arról szól, hogy on an equal footing kifejezést húzzuk ki. Ennek a szóbeli módosítónak van-e valaki ellenére? Nem. Akkor a 181 mellett kiszavaz. Ellene. Tartózkodik. 181-est elfogadtuk. 182 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 183 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 184 Ronzuli asszony mellette ellene tartózkodik elfogadva. 180 5-ös, 185 tehát mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Nyolcas bekezdés. 86 os módosító mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas bekezdés, 180 Elnézést, nem hallottam. Ellenőrizik a 186-ost. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 34-en mellette, 11-en ellene. Mán úrnak igaza van, a 186-ost elfogadtuk. 187-es, szóbeli Fégerejdó asszony módosítójával kitámogatja a 187-es módosítót, ellene ki van, tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig az, egy, az egyes elfogadás után egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös, hármas módosításra mellette ellene tartózkodás elfogadva, majd a négyes módosításra vonatkozó öt áll, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosítás mellette ellene tartozás elfogadva, az ötös után a hatos módosításra vonatkozóan szóbeli módosítás volt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os árkompromisszumra vonatkozó négy mellette ellene tartózkodás elfogadva, A 16-os után 10-es módosításra vonatkozó Deli asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es a 11-es módosításra vonatkozóan két mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a preambulum bekezdésekhez érkeztünk. A 12-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. B preambulum, B kompromisszum, négy frakció, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A B preambulum mellette a BA, Deli asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva, C preambulum, 16-os módosítás, Gönc asszony és Trendrup mellette ellene tartózkodás elfogadva. D preambulum, 17-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. E 18-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosítás E mellette ellene tartózkodás elfogadva. F preambulum C kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. F preambulum 23-as módosítás címe Figueredo Handel úr, mellette ellene tartózkodás elfogadva. F preambulum bekezdés továbbra is. Az F 24-es módosítás címmel, Figueredo Handel, 24-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 25-ös módosítás Deli asszony mellette, ellene, ezt most ellenőrizzük, szerintem elutasítva, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28 mellette, 16 ellene, egy tartózkodás, nem, 27 mellette, 17 ellene, egy tartózkodás, a 25-öset elfogadtuk, F Rangulum 26-os módosítás, Deli asszony mellette, ellene, tartózkodás elfogadva ugyanaz a szerző F 22-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva G preambulum, D kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva, H preambulum 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. G. Mellette ellene tartózkodás. A G után 38-as, a J ranguló bekezdése van szó, mellette ellene tartózkodás elfogadva. K vagy bocsánat, F kompromisszum, K preambulum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, K preambulum 44-es Runzuli asszony mellette, ellene tartózkodás elfogadva 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva L, preambulum G, kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva M, preambulum bekezdés H, kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva az M preambulum 52-es módosítás, Koferáti Kosztá, Bárdászár asszony mellette, bocsánat, Bárdászár úr mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as módosítás krető asszony mellette, ellene tartózkodás elfogadva, M preambulum 54-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. N preambulum 55-ös módosítás kretőasszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os Figeredo asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59, nem kell szavazni, 60-as az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most az egész szöveget, bocsánat, Darden úr szeretne szólni. Köszönöm, elnök asszony. Néhány szót szólnék, hogy elmagyarázzam, mi lesz a szavazásunk az egész jelentésről a frakciónk tartózkodni fog. Nem akarjuk megakadályozni ezt a jelentést, hiszen ez előrelépés a tárgyban pozitív attitűdöt bizonyítottunk, például az M kompromisszumnál is, de azt kellett megállapítanunk, hogy a különböző cikkek és bekezdések az irány elvre vonatkozóan ezeket visszautasították, és az az érzésünk, hogy ezt a szöveget még tovább lehetne javítani a plenárisig, éppen ezért mi tartózkodni fogunk. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretném újra kezdeni a tegnapi vitát. Az biztos, Két megjegyzésem van egész röviden. Először is sajnálom, hogy nem volt mód arra, hogy többséget szerezzünk, és megvédjük az irányelvet. Mint tudják, hogy végig harcoltam kitartóan ezért, és az világos, hogy nincs többség, ezt a szavazás is ma megerősítette. Annak ellenére, hogy a jelentésben voltak hiányosságok, azért mégiscsak vannak benne igen pozitív javaslatok, amelyek a tanácsnak és a bizottságnak jelzést küldenek azért, hogy ebben a kampányban, a szegénység elleni kampányban fokozottabban vegyenek részt. Én azt javaslom, hogy mellette szavazunk, és az biztos, hogy a szocialista kollégákkal együtt mozgósítani kell magunkat azért, hogy októberben jobb jelentésünk legyen, mint az, amit ma megszavaztunk. Ezért én mellette szavazok, és ezt javaslom. Van-e még más szavazatmagyarázat? Nincs. De Óri úr szeretne hozzászólni, nem? Akkor most megnyitjuk a szavazást az egész jelentésről. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 23 mellette 5 ellene 14 tartózkodás. Így megszavaztuk, és azért megköszönhetjük az előadónknak a kompromisszumos erőfeszítéseket. Most pedig a 11-es ponthoz érkeztünk, megvizsgáljuk a módosítanyítványokat a tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatásai őri úrnak, az előadónak adom meg a szót. Madame euh, la ah oui, j'ai parlé en hongrois. Magyarul fogok beszélni. A szót, elnök asszony. Várok egy, egy picit várunk, jó? Nous attendons un peu. Par respect pour le... A többi tagot tiszteletben kell tartani, vagyis azokat, akik eh, dolgozni akarnak. Kérem, hogy csöndbe távozzanak. Öné a szó. Ö, egyszerre volt ö, könnyű és nehéz dolgom a jelentéssel kapcsolatban. Mindenek előtt szeretném megköszönni a kollégáknak azt a rendkívüli érdeklődést, amit a jelentés irán tanúsítottak. Végül is 294 módosító indítvány érkezett be 34 képviselőtől, ami azt mutatja, hogy a bizottság nagy része hozzá, hozzá akart fűzni javaslatokat, és meg kell mondanom ráadásul, hogy a nagy számú javaslatok ellenére a javaslatok többsége olyan, amelyik az én megítélésem szerint beilleszthető a szövegben, tehát nem, a sok javaslat nem szétvitte a szöveget, nem szétbombázta a szöveget, hanem épp ellenkezőleg elég sok konvergencia van a, a javaslatok között, és azt gondolom, hogy kompromisszumos indítványokkal jelentősen ö, csökkenthető a módosító indítványok száma, és egy erősebb szöveg fogadható el. Tehát ö, mindenek előtt köszönet ezért a, ö, a kollégáknak. Természetesen azért vannak ö, nehézségek is. Azt az eredeti célkitűzésemet, vagy hogy mondjam, azt az eredeti szándékomat, hogy a 294 módosító indítványból csináljunk mondjuk 15-20 kompromisszumot, és ebből álljon a szavazólista, ezt valószínűleg nem sikerül elérni, de azért remélem, hogy közelíthetünk ehhez a célhoz. Az első nehézség nyilvánvalóan magával a jelentéssel kapcsolatban, most leszámítva a preambulum bekezdéseket és a tízes irányelvet, ahol az eredeti szöveghez fűztem magam is módosító indítványokat, így tehát a bizottság eredeti szövegéhez lehet igazítani. Itt viszonylag egyszerű a, a, a dolgunk, el lehet dönteni, miket támogatunk, miket nem, és lehet szavazni róla. A 7-es, 8-as irányelv, illetve az új, vagy a 8-as, 7-es, 8-as, 9-es irányelvek Tekintetében ugye az első kérdés, amit el kell dönteni, hogy melyik szöveget vesszük alapul. A bizottság szövegét vesszük alapul, vagy elfogadják a, a, az Európai Bizottság szövegét vesszük alapul, vagy elfogadjuk a javaslatomat, mi szerint egy új struktúrában a 8-as és a 9-es eredeti irányelveket egy közös irányelvbe összefoglaljuk, úgyis, mint a az iskolarendszerű és iskolarendszerű kívüli oktatásra vonatkozó, de egy, egyként a, az új ismeretek megszerzésére vonatkozó irányelvet, és hangsúlyozva a kohéziós politika támogató jellegét és fontosságát a foglalkoztatás politikák megvalósításában és az új munkahelyek létrehozásában, egy új kilencedik irányelvként a kohéziós politikáról beszélünk. Tehát ez lesz az első kérdés, én azt javaslom, hogy maradjunk ennél a szövegnél, és mindazokat a javaslatokat, amelyek ugyan érintik ezeket a, a kérdéseket, tehát a 7-es, 8-as és 9-es irányelvet, de az eredeti bizottsági javaslatot nyújtották be, ott meg azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg külön, azt, hogy a tartalmi elemek mennyiben illeszthetők az új szöveghez. Én egyébként azt látom, hogy többségében elég jól beilleszthető. E, ez tehát az első probléma. Bizonyos esetekben már, és ezt, érdemel, e, ezt szeretném az önök figyelmébe ajánlani, az első körös vita, sőt kétszer is vitáztunk korábban a bizottságban, tapasztalati alapján magam is benyújtottam módosító indítványokat, amelyek a vitában elhangzottaknak egy részét megfogadták, és beleillesztették a szövegben. Itt néha ezek megint csak azt kell mondanom, hogy vagy ismétlődnek, vagy konvergálnak más javaslatokkal, de mindenképpen úgy tűnik, hogy ezek jó alapjai lesznek egy kompromisszumos indítványoknak. Mondok néhány példát erre, hogy milyenek ezek. Így nyilvánvalóan ebbe a körbe tartozik a munka minőségével, vagy a minőségi munkahelyek létrehozásával kapcsolatos igény, melyet elsősorban a szocialista képviselő társaink Jutta Steinrück és több másik kollégája javasolta. Én a magam részéről úgy látom, hogy bár már egy módosítóban én magam is behoztam a fogalmat, de akár még tudunk finomítani a, a, a szövegen, szerintem ez végül is bekerülhet a szövegbe. Ugyanígy, a, ugyancsak a szocialista kollégák többször és több módosítóban kitérnek arra, hogy valahogy meg kéne említeni, hogy a végcél mégiscsak a teljes foglalkoztatás, következésképpen az a tíz év, amiről most beszélünk, illetve tíz évhez igazodó foglalkoztatási irányelvekről, ez ennek a végcélnak az elérési folyamatában egy közbenső szakasz. Én azt gondolom, hogy valami ilyen módon meg tudjuk találni azt a fogalmazást, ahol ezt a gondolatot is be tudjuk illeszteni a, szövegbe. Végül is valóban mind az unió alapdokumentumai, mind a nagy pártok eddig hitet tettek elkötelezettségük mellett, hogy a teljes foglalkoztatást valamilyen értelemben meg kéne teremteni. Bevehetjük azt gondolom a, a, a szövegben, nyilván ez egy közös fogalmazás kérdése. Többen viszonyultak, többen módosítókat adtak be az erőteljesebb monitorizás igényéhez. Ezt magam is rendkívül fontosnak tartom, Találtam kifejezetten jó ötleteket ebben a, a, a módosítókban is. Azt gondolom, hogy egy kompromisszumos indítvány keretében egy igen jó szöveget fogunk tudni létrehozni. Ugyanígy többen támogatták, magam is módosítóval erősítettem azt a gondolatot, hogy a fiatalok munkaerőpiacra jutása egy erősebb, egyértelmű megfogalmazást kapjon, mi több, egy al célként fogalmazódjon meg. Amúgy is számos oldalról érkezett olyan javaslat, olyan ösztönzés, hogy a meghatározott célok, tehát nem tudom, a 75%-os foglalkoztatás mellett például egyes korosztályoknak specifikus célokat is határozzunk meg. Én magam is azt gondolom, hogy a 15 és 24 éves korosztály tekintetében nem eltúlzott azt igényelnünk, hogy vagy dolgozzanak, vagy járjanak iskolába, tehát ilyen értelemben az a 90%-os mérték, amit, meghatál, a, a, amit javaslok, azt gondolom, hogy védhető és, és még csak nem is különösen ambiciózusnak mondható, hanem inkább realisztikusnak. De úgy látom, hogy ebben itt vannak eltérések a korosztályban, vagy 15-24, vagy 20-24 éves korosztályt határozzunk meg, miután a 75 százalékos igény vagy javaslat az a 20-64 éves korosztályra vonatkozik. Én azt gondolom, hogy ezeket a számokat össze tudjuk fésülni, és egy koherens módon tudjuk beterjeszteni. Ugyanígy számosan, és jó magam is partner vagyok ebben, és magam is már módosító indítványjal is magát a gondolatot támogatom, és ezt jeleztem is módosító indítványjal, de kész vagyok a szöveg további finomításáról tárgyalni. A hátrányos helyzetű, speciális védelmet igénylő, alacsonyan képzett, esetleg speciálisan, mint a roma népességre vonatkozó javaslatok, azt gondolom, hogy ugyanúgy részei lehetnek a, szövegnek, mint ahogy a szociális gazdaság jelentősége a jelenlegi foglalkoztatási helyzetben ugyanúgy. Számos esetről részben a az Európai Bizottság részben a kollégák oldaláról kritikaként jelent meg, hogy nem szerepel explicite az állami foglalkoztatási szolgálatoknak a szerepe a, szövegben. Ezt belátom, hogy ez, hogy ez indokolt, magam is javasoltam, és számos képviselő több frakcióból is ugyancsak igényelt, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok és az aktív foglalkoztatás politika szerepeljen a, a szövegben én azt tudom mondani, hogy ö, szerepelni ö, fog a szövegben, tudom ö, támogatni. Mint ahogy az oktatás és az ismeretek megszerzése terén is, a formális és az informális ö, oktatási, képzési formák ö, súlyát egyaránt ö, növelni szeretnék. Én a magam részéről ezt ö, ö, támogatom mint ahogy támogatom az olyan irányú megke, ö, ö, kezdeményezéseket is, olyan irányú módosítókat, amelyek azt mondanák el, hogy ne egyszerűen 10%-ra csökkentsük az iskola elhagyó, korai iskola elhagyók hatá, ö, ö, arányát, hanem csökkentsük 10% alá, ö, tehát ö, ilyen értelemben, hogy tetszik, legyen a felső plafon a, a, a, a 10%. Azt gondolom, hogy az egyik kulcselem az, hogy minél több képzett ember legyen, és minél kevesebb olyan legyen, aki teljesen minden képzettség nélkül van. Tehát ilyen irányú ambícióinkat azt gondolom, hogy közösen támogatjuk. Úgy látom, és ezt örömmel látom, hogy a, a kohéziós politikáknak a szerepét a foglalkoztatáspolitikában ö, ö, megtartva és, és elfogadva azt, hogy nem a foglalkoztatás politika alrendszere a kohéziós politika, hanem ez egy teljesen független rendszer, de szerepe a foglalkoztatási helyzet javításában az tagadhatatlan, és úgy látom, hogy valamennyi kolléga, vagy a kollégák nagy része támogatja ezt a, a, a gondolatot. Itt is a javaslatok, kifejezetten jó javaslatok vannak, amit én a magam részéről ö, ö, szeretnék beemelni a, a szövegbe. A szegénység csökkentésével kapcsolatos javaslatok nagy része illeszkedik a, az a jelentéstevő javaslatához, mint ahogy a külső és belső piaci stratégiáknak a jelentőségét hangsúlyozza több kollega. Magam részéről ezt is tudom támogatni, különösen a tegnapi meghallgatás után, ugye Monti úrtól hallottunk egy nagyon tanulságos jelentést, ami konvergál azokkal a javaslatokkal, amik megjelentek itt a, az anyagban. Tehát ugyanakkor tudom támogatni azokat a figyelemfelhívó javaslatokat is, itt többek között Milan Szabnok nevét említhetném, aki tett ilyen javaslatokat, hogy azért vigyázzunk a, az arányokra és a szubszidiaritásnak is, ahol annak megvan a, a, az indokoltsága, a, a helyét ö, rögzítsük. Végül is egy olyan területen mozgunk, amely alapvetően nemzeti hatáskörbe tartozik. Mi ugyan a koordinációért, ezeknek az összetartásáért vagyunk felelősök, és ez irányban teszünk javaslatokat, de azért a korlátainkat és a határainkat is ö, ismerni kell. Férfiak és nők esélyegyenlősége, mikrofinanszírozás, erre vonatkozó javaslatokat tudom támogatni. Megint csak azt kérem majd, hogy kompromisszumos javaslatok keretében közösen szövegezzük meg, és már elkezdtem beszélni a kollégákkal, a shadow raportőrökkel, hogy jövő héten üljünk le, és próbáljuk meg közösen formába ezt a, illeszteni ezt a, könyv, ezt a szöveget. Egy pici problémám van az, a zöld javaslatokkal. nem nem elvi problémám van, egyetértek velük, csak azt látom, hogy ezek nagyon erőteljesen szerepelnek a gazdasági irányelvek között, és miután itt integrált irányelvekről van szó, nem tartom szükségesnek, hogy minden harmadik paragrafusban, vagy minden ötödik mondatban külön hozzá tegyük, hogy de csak a zöld vagy ökológiailag föntartható dolog, de ezek inkább szerkesztés és stílusbeli kérdések, abban bízom, hogy ezt is meg tudjuk találni a megfelelő, megfelelő arányokat igényelték többen a válságra való ö, ö, hivatkozást, nevezetesen arról, hogy még nem vagyunk a válság végén, és ezért ezek speciális intézkedéseket is igényelnek. A magam részéről respektálni tudom az ilyen típusú javaslatokat is, bár ellenállnék annak, hogy valamilyen önsorsrontó ö, módon ö, csupa negatívumot mondjunk el, ö, mindezt hangsúlyosan nagybetűvel, ö, felkiáltó jellel kiemelve, a Lisszaboni stratégiáról, hisz azért ennek a megítélése egy komplexebb dolog, és az a tapasztalatom, hogy azok, akik komolyan vették a Lisszaboni vállalásokat, azok jelentősen jobban ellen tudtak állni a jelenlegi válság romboló, romboló hatásának, tehát nem érzem indokoltnak a teljes, egyértelmű és generális leminősítését az elmúlt tíz év erőfeszítéseinek. Itt tehát lesz vita néhány kollégák, kollégával. Érkeztek javaslatok a szociális rendszerek és a nyugdíjrendszerek átjárhatóságával összefüggésben, ugyanúgy, mint ahogy a belső piac kiterjesztésével kapcsolatban, mind-mind a foglalkoztatá, ezek foglalkoztatási ösztönző hatását, a mobilitásnak és a foglalkoztatást ösztönző hatását hangsúlyozzák a kollégák. Én maga magam ezeket tudom elfben támogatni, itt is a konkrét fogalmazás az, ami még előttünk van. Tehát 294 módosító indítvány, ez látszólag nagyon sok, ahogy látják, amiket elmondtam, gondolatokat, amikre vonatkoznak ezek a módosító indítványok, ezek meglehetősen konvergálnak, tehát igen optimista vagyok abban, hogy a tekintetben, hogy leülünk a kollégákkal a jövő héten, és elkezdünk szövegezni. Nekem létezik egy listám a 90 294 módosító indítványról, hogy melyek azok, amelyekhez pozitívan viszonyulok, és befoglalhatónak látom egy módosító indítványban, vagy egy az egybe a szöveget be, beilleszthetőnek látom, és létezik egy olyan, hogy melyek azok, amelyikkel vitatkoznék, de amennyiben egyetértenek a kollégák, akkor ezt a jövő héten a, a shadow illetve az érintett kollégákkal megbeszélnénk, mert annyira komplex az egész, hogy célszerűbb egy ilyen közös meeting keretében áttekinteni az érintettekkel, és úgy megállapodni a szövegekről. Én ezt szeretném mondani, illetve még egyet, lenne egy kérdésem majd Szerkasz kollégához, hogy pontosan hogy értelmezi ő, ő a, a kollektív önfoglalkoztatásnak a fogalmát, mert ez nem volt teljesen világos számomra. Egyébként amit ott az önfoglalkoztató munkákról mond, illetve ezeknek a szerepéről, azzal egyet tudok érteni, mint ahogy van néhány olyan módosító, amit kifejezetten üdvözöltem jó iránynak, azt hiszem talán Juttas Tenyruk volt az, aki a, a, a hetes irányelvhez egy új negyedik paragrafust ö, ö, ö, javasol hozzátenni, amelyet úgy, ahogy van egy az egybe el tudok fogadni. Tehát azt gondolom, hogy vég, végső soron megvan az esélyünk arra, hogy egy, e, egy közösen létrehozott jó szöveget csináljunk ebből. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem, nem térnék ki darab, mint darab mindenre, mert, mint mondtam, újra kell fogalmazni, tehát e, e, egy-egy konkrét mondatnak, egy-egy konkrét részletnek a megvitatása azt gondolom, hogy a jövő hétnek a feladata lesz, és ezeknek az összeszerkesztése. Köszönöm szépen. Merci. Emlékeztetném a kollégáimat, hogy természetesen fordulhatnak a, mm, a képviselőkhöz, de kérem, hogy akik látogatók nem képviselők, azok ne a képviselői helyeket foglalják el a teremben, hanem kérem, hogy fáradjanak a látogatói vagy az asszisztensi székekhez, mert a akik itt elől ülnek, és a képviselői székeknél ülnek, természetesen, ha a képviselőtársakkal egyeztetnek, addig lejöhetnek, de a munkatársak helye hátul van. Ez a munkánk jó lefolytatásának alapfeltétele. Köszönöm. Madame Arkin. Arkin asszony, majd Steinrück asszony. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hauri asszony kért meg, hogy őt képviseljem, és azután saját nevemben is szólnék. Köszönöm a munkát a rapportőrnek. Ovira asszony sajnos nem tudta az összes módosítót elolvasni, mert még nem álltak rendelkezésre azon a nyelven, amit ő ért. Egyetért azzal, hogy 2020-ra legalább 75% kell, hogy legyen a foglalkoztatási arány, ellentétben azzal, amit az ECON javasolt. Nem támogatja azt a gondolatot, hogy csökkenjen a, csökkentsük a szegénységi rátát a 25 helyett 40 ra mert ez szerintem nem megvalósítható. És minden gyermek számára az ódai képzés biztosítását támogatja. Most saját magam nevében is mondanék néhány gondolatot. Én általában támogatom azokat a módosítókat, amelyek a foglalkoztatási arány növeléséről szólnak, a tisztességes munkahelyekről, az oktatásról, stb. A raportőr azt mondta, hogy nem igazán akarja elfogadni azokat a bíráló megjegyzéseket, amelyek a Lisszaboni stratégiát nagyon negatívan ítélik meg. Nos, az 52-es módosítomban én arról beszéltem, hogy a 2020-as célokat kell most magunkénak tekinteni azután eh, Monti eh, professzor tegnapi beszédét említette a raportőr. Nos, az egyik módosításomban azt írom, hogy a belső piacban elő lehetőséget teljes mértékben próbáljuk kiaknázni, remélem, hogy ezt a raportőr támogatja. És a flexicurity, a rugalmas biztonság elvének alkalmazásáról is szóltam. Az 58-as módosítóval egyetértek, és eh, több más módosító van, amelyek az adó összönzők visszavonásáról szólnak. Úgy érzem, hogy ez egy olyan kérdés, kérdés, amit nagyon gondosan meg kell majd vizsgálnunk együtt a raportőr úrral. És eh, talán eh, remélem támogatja a KKV-kra vonatkozó módosítókat, eh, hogy csökkenteni kell az adminisztratív terreket, és célszerűen növelni a KKV-k arányát. Van néhány jó módosító, azt hiszem, a, a bürokrácia csökkentése, a szinergiahatások témakörében is. Annelies még sok módosítót nyújtott be, de én most inkább a ö, sajátom közül említeni meg még a fogyatékossággal élőkkel vonatkozó fontos módosításokat. Egy más csoportban azokról a kérdésekről van szó, amelyek a mikrofinanszírozás kérdésével függnek össze, és a 98-as módosítót remélem, hogy be tudja fogadni a raportőr, ezt nagyon fontosnak tartom. Köszönöm. Köszönöm, Cornelius asszony. Köszönöm, elnök asszony. előtt köszönöm Őri úrnak azt, hogy a bevezetőjében kihangsúlyozta azt, hogy nagyon sok jó módosító indítványt nyújtottak be, és sok módosítót össze lehet majd vezetni, ezek konvertálnak. Elég sokat kell majd még beszélnünk természetesen Eh, hogy megtaláljuk a kompromisszumokat, de nagyon örülök annak, hogy ilyen aktív volt a részvétel ennek a jelentésnek a kapcsán. Ez is jelzi, dokumentálja, hogy ez mennyire fontos eh, számunkra, és eh, nagyon fontos, hogy meghallgassák a véleményünket. Köszönöm Őri úrnak még egyszer azt, hogy kihangsúlyoztam, hogy a teljes foglalkoztatóság változatlanul cél, fontos, hogy ez megben maradjon, ugyanígy, mint a jó munka, tehát szükség van új munkahelyekre, de nem minden áron. Jó minőségi munkahelyekre van elsősorban szükség, ne legyen bérdömping, a munka a, illetve a szegénység visszaszorítása is nagyon fontos, ugyanúgy, mint a fiatalok képzés, foglalkoztatási helyzet, és minden bizonyal beszélnünk kell a képzés, az oktatásról. Hiszen egyrészt szerintünk van különbség az iskolai képzés, illetve a szakképzés között, és oda kell figyelnünk arra, hogy itt ezt a különbségtételt hogyan tudjuk a szövegben is tükröztetni. Nagyon fontos az is, amit Őri úr és, és is említettek, az az, hogy konkrét, ambiciózus céljaink vannak, amelyeket felül kell vizsgálni. Itt számomra az fontos, hogy ne csak a 2020 ne csak 2020-ban gondolkozzunk, hanem a 2014-es célt, mint köztes célt sem tévesszük időközben szem elől. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenről kell beszélnünk, a kompromisszumokról is, de szerintem van közös út, és ez nagyon lényeges, hogy a tanács komolyan vegye minket, és azután törekedjünk arra, hogy hát megpróbáljunk egy közös irányvonalban megegyezni. Listen, puis Monsieur Thomas Mann, Madame Cornelis. Te már átvetted, vagy nem volt bekapcsolva? Köszönöm szépen. Nagyon kreatívak, ambiciózusak voltunk, hiszen borzasztó sok módosítót nyújtottunk be. Gondolom nagy kihívás ez Őri úr és a titkárság számára is, tulajdonképpen valamennyiünk számára, hogy jó kompromisszumokat tudjunk eh, megfogalmazni. De még elég hosszú utál előttünk. Meg kell találnunk azokat az elemeket, amelyeket valamennyien fontosnak tartunk, és azokat az elemeket is, amelyeket valamennyiünk eh, benne akarnak látni a szövegben. Elég sokan eh, dolgozzunk eh, ezen, és például van egy módosító, ami azt kéri, hogy legyenek iránymutató elvek az egész foglalkoztatás politikában. Nyilván nem lepi meg önöket, zöld munkahelyek számunkra, meglehetősen fontosak, és ezeket, hát hogy minden második mondatban meg kell említeni, hát lehet, hogy nem, de azért azt fontosnak tartjuk, hogy igenis sok helyen szerepeljenek a zöld munkahelyek, az, EU 2000, az Európa 2020-szal összhangban is. Hogyha a közös célunk az okos, inkluzív és fenntartható gazdaság és munkaerőpiac, akkor ezekre az elemekre vissza-vissza kell térni a foglalkoztatási iránymutatásokban is. Említettük a tízes a szociális iránymutatást. Örülök annak, hogy a tanács foglalkozni kíván a szegénység kérdésével is ennek kapcsán, de azért továbbra is nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi fog történni, és hogyan konkretizálják a tanácsban ezeket a dolgokat, mi lesz a definíció, mert amennyire tudom, itt most mindenki a saját definícióján dolgozik. Fontos az, hogy a szociális szempontok benne legyenek az iránymutatásokban. Szeretnék még valamit kihangsúlyozni a nemek közötti egyenlőség nagyon fontos eleme ezeknek az iránymutatásoknak is. Tegnap eh, a Nőügyi, Nőjogi Bizottságban volt egy szavazás azokról a módosító indítványokról, amelyeket majd ez a szakbizottság nyújt be, és a shadow raportőrök ülésén, megbeszélésén remélem, hogy ezeket a módosítókat is eh, integrálni tudjuk majd. Ezek határozott, ambiciózus eh, módosítások, és szerintem létfontosságúak, hiszen az előregedő munkaerőpiacon mindenkire szükség van, mindenkinek a munkájára, és eh, az, eh, ennek az elő feltételeit meg kell teremteni, hogy a nők össze tudják eh, hangolni a, a gondozást, a családgondozását a munkával, és a férfiak ugyanígy. Köszönöm Thomas Mann úr először, és utána Szárkász úr. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Őri Csabának is a jelentését. Ezt persze mindig elmondjuk, és minden jelentéstevőnek megköszönjük a munkát. Most itt különösen nagy köszönettel tartozunk, hiszen nagyon sok a javaslat, és világosá tette Őri úr, hogy sok módosítót el tud fogadni, és kompromisszumokká próbálja ezeket átkovácsolni, átalakítani. Hát ez egy herkulesi munka, mert lehet, hogy a töveg még nagyobb, le, még hosszabb lesz. Néha azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha lenne egy a hosszú jelentések mellett azoknak egy rövidített változata, amiatt hát olvashatóbbá teszi a szöveget, és ami a legfontosabb elemeket foglalja össze, bár természetesen a e, finomításra, részletekre is szükség van. E, a kis és középvállalatok kérdésével szeretik most foglalkozni, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy a jelentőségük a gazdaság számára, a legtöbb munkahelyet, a legtöbb szakképzési helyet a KKV-k biztosítják, és itt nem elég, ha csak a szánkat járatjuk, hanem biztosítani kell, hogy dolgozhassanak a KKV-k, innovációra legyen lehetőség, ez, ez nagyon fontos elem. Lőri Csavának. Köszönöm azt a gondolatát is, hogy azt mondta, hogy egy új struktúrára van szükség. Azt hiszem, a legtöbb módosítóban benne volt az, hogy az alacsony bérek ellen akarunk tenni valamit. Nem lehet, hogy folyamatosan lefelé menő spirálra kerüljenek a bérek, és hát minimális esély kell adni, hogy ne legyenek olyan munkahelyek, ahol már semmilyen szociális biztonság nincsen. Ez nagyon lényeges. A tagállamokban a munka közvetítés, a ugye központok más módon működnek, de fontos, hogy a munkájuk eredményes legyen. A bal oldalra nem mindig értek egyet, de itt 2020 kapcsán nagyon fontos, hogy kiemeljük a szociális partnerek jelentőségét. A 147-es módosító, Patrik módosítója, itt a jó munka kifejezés szerepel. Hát németül ugye mondjuk azt, hogy jó emberek, jó politikusok, most ehhez még ide jött a jó munka is, a gute Arbeit. Hát itt világosá kell tenni, hogy itt a teljes foglalkoztatás ugyan a célunk, de ezért rugalmas munka lehetőségre van szükségünk, olyanokra, amelyek ugyanakkor biztonságosak is. Tehát a rugalmasság nem azt jelenti, hogy ide-oda lehet az embereket küldözgetni, ez nem lehet az álláspontunk. A rugalmasság akkor működhet, hogyha van elég security, van elég biztonság. És az Ole Krisztán jelentés kapcsán, amely nagyon jó, erről már elég nagy következetességgel vitattunk, vitatkozzunk. A 148-as módosító kapcsán a kollégának igaza van, hogy itt kihangsúlyozta a KKV-kat, és említette, hogy mennyire fontos eh, az eh, a eh, vállalatok mindennapjaiban, hogy tényleg legyen lehetőség a képzésre, és szükség van arra, hogy működhessenek az átmenetek a különböző szakmák között. Ehhez szükséges az is, hogy a képzési intézmények partneri kapcsolatban együtt működjenek, úgy állami, mint magánintézmények, vagy aztán itt van a 199-es Ria Omen kollega, vagy Őri Csaba javaslata az Európai Szociális Alappal kapcsolatban. Itt tényleg sok mindent erő, egyszerűsíteni kellene, de az eszát erősítenünk kell, hiszen miután kevés alapunk működik, valóban azoknak kell ebből támogatást jutatni, akik erre rászorulnak. Hiszen megkérdezik az emberek, hogy mit teszünk mi az európai gondolattal. Nos, az európai szociális alap egy jó válasz arra, hogyha azt kérdezik tőlünk, hogy van-e valami, nyújt valami plusz-e az EU. Hát igen. Láttam több módosítót, például a 144-es szerintem nagyon jól tagoz, nagyon jó struktúrál, talán ezt is magával viheti Győri Csaba, így alapgondolatként. Cornelissen kolléganővel egy kicsit vitatkoznék, hogy most akkor a zöld munkahelyek, ez, ez a zöldek privilégiuma, nem más csoportok, más frakciók, mi konzervatívok, keresztény demokraták is természetesen azt támogatjuk, hogy létesüljenek zöld munkahelyek, és én is szeretném, ha benne maradna ez a kifejezés, de azért ne sajátítsák ki a zöldek ezt a zöld munkahely kifejezést. Mi is akarunk zöld munkahelyeket, sőt, kolléganő például mindig zöld sálat visel, és hogyha én is ilyen zöld inget vennék föl ezzel, talán dokumentálhatnám, vagy bizonyíthatnám, hogy mi sem állunk messze a zöld gondolattól. Még egyszer gratulálok Őri Csabának, és a következő hetekben eh, vár ránk a munka, sok munka, jó kompromisszumok szülesenek meg nem csak a sedokkal, hanem többiekkel, és azt hiszem, hogy nagyon magas minőségű alapja már megvan a munkának. Sok örömet kívánok! Köszönöm. Szerkesz úr, Majlinne, asszony, köszönöm szépen, tisztelt elnök, asszony, és köszönöm kedves őri úr. Röviden, hadd válaszoljak meg a módosítóimmal kapcsolatos kérdéseire. Természetesen szociális gazdaságról és az önfoglalkoztatásról is beszélek. Egyetértek őri úra, de mégis azt mondom, hogy nem szabad azon ajánlásokat elfogad, elfelejteni, amelyre mi is utaltunk a parlamentben. Több mint 10% az európai vállalatoknak valahol olyan vállalat ö, fogalommal dolgozik, amely humán tőkét képvisel, nem pénzügyi tőkét. Itt most gazdasági válságban vagyunk, és minden egyes ön, fin, foglalkoztatási formát az államnak is támogatnia kell beszéltünk a vállalkozó kedvről. A vállalkozó kedv azoknak a, azoknak a magáé, akik a családjukért, gyerekeikért vállalkoznak és ö, vállalatokat hoznak létre. De amikor szövetkezetekbe szerveződnek az emberek, az még jobb. Saját munkahelyeiket hozzák létre ezek az emberek, nem várják el mástól, hogy munkahelyet teremtsenek és az állami, szociális szolgáltatásokban is képviselők lehetnek. Ez én módosítóim ilyen értelemben került megfogalmazásra minden munkavállalási és önfoglalkoztatási formát támogatni kell, ez mindig is így volt. De ma még inkább, mert ezek a munkahelyek igen hatékonyak, igen hatékonyak arra, hogy a munkahely válságokból ki lehessen lábalni. Az ilyen önfoglalkoztatás ugyanis a szociális gazdaság része, nagyon sokan saját vállalkozásokat hoznak létre, milliónyi munkahelyeket teremtünk így módon ezért ez egy igen támogatandó lépés, így a munkahelyteremtést és a vállalkozást is támogatjuk. Kár, hogy az iránymutatásokban a szociális gazdaságról nem beszélünk így módon. Nem ismerjük el az ilyen önfoglalkoztatási formákat, igen hasznosak a gazdaság síkján. Linnasszony és Figueredo asszony. Um, it's just a, a shame that this is a tulajdonképpen szégyelem, hogy ezen a konzultáció kapcsán azért igazából nem tudunk nem tudjuk olyan módon komolyan befolyásolni a foglalkoztatási irányelveket, ami, ami jó lenne. De hát ezzel, ennek ellenére azért fontos ez a munka. A szegénységről beszéltem az 51-es, 62-es módosítomban, azután a diszkrimináció ellenes intézkedésekről a 99-esben, és természetesen a 149-es módosítóban kicsit elmélyültebben foglalkoztam a KKV-kkal és a vállalkozókkal, és biztosítanunk kell azt, hogy ne hagyjuk ki ezeket az embereket sem az egyenletből, és hát őket mindenhol megpróbáltam bele emelni a szövegbe. De egyetértek persze azzal, hogy azért zöld munkahelyekre is szükség van, Eh, hát ugyanúgy, mint ahogy a zöld munka is folyton szerepel nálam, meg a diszkrimináció ellenes kifejezés szerepel folyton az egész szövegen keresztül. A eh, szakképzéssel kapcsolatban pedig fontos lenne a 141-es módosítót befogadni, és eh, bízom a kompromisszumos javaslatok megszületésében. Figueredo asszony, megy Hannel úr. Figueredo asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami biztos, az az, hogy az iránymutatásokon való munka óriási munka, mivel ö, maguk az eredeti javaslatok az Európai Bizottság tollából bizony gyenge lábon állnak. Én azt mondom, hogy gyenge lábon állnak, óriási hiányosságokat tartalmaznak, számos ilyen hiányosságra utaltunk, a nők jogáról, az esélyegyenlőségről, a szociális jogokról is beszéltünk. Nem utalnak például azon politikai változásokra sem, amelyek makrogazdasági jellegűek. Pedig ezek a változások a munkanélküliség és a szegénység okai ezért abszolút, de fontos, hogy javítsunk ezen iránymutatásokon. Linne asszony is utalt erre. Persze itt csak ajánlásokról van szó, de magának, az Európai Bizottságnak kell kimondani, és a tanácsnak a végső szót mindezzel kapcsolatban. Komplex, összetett a jelentéstevő úr munkája, és ezt már most ki kell hangsúlyoznunk. az biztos, hogy felhívni kívánom a figyelmet arra, hogy mindenképpen javítani kell még a véleményünkön, és vissza kell térnünk arra is, amit Cornelissen kollégánk már elmondott. Cornelissen asszony beszélt a nő, nőügyi szakbizottság igényéről, mert szerint egy új, a transzvers és horizontális megközelítésen túl a nők jogainak védelméről külön kellene kiemelten beszélni. Ezért beszélünk mi az úgynevezett mainstreaming megközelítésről. Egyenlőség a horizontális távlatokban. A szociális kérdésre is utalnunk kell, itt a helyzet ugyanolyan, mint a nők esetében más, sokkal jelentősebb javaslatokat is előterjesztett a frakcióm. Ami fontos, az az, hogy beszéljünk egy politikaváltásról. A bizottság a kilences cikkéről beszélt a Lisszaboni szerződésnek néhányan horizontális szociális záradékról is szólnak a kilencedik cikk esetében, mert hogyha valóban szociális záradékról beszélünk, akkor a makrogazdasági politikák valahol szinte e, e, ellene mennének magának a Lisszaboni szerződésnek, hiszen nagyobb egyenlőtlenséghez, nagyobb munkanélküliséghez vezetnének, holott a kilences es cikk pont ezt szeretné el, e, megszüntetni. Plamasz asszony, de előbb Handel úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagyra értékelem azt a munkát, amit a raportőr eddig végzett. Nagyon sok a módosító indítvány, de ez szerintem nem a raportőr munkájának a kritikája, hanem annak a kihangsúlyozása, hogy mennyire fontos ez a kérdés, a foglalkoztatási iránymutatások. Szeretnék néhány dologra rávilágítani, és örülnék, hogyha a kompromisszumok kimunkása kapcsán ezekkel foglalkozhatnánk. Először is a jelentés jó alkalom arra, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a rugalmas foglalkoztatás több jogot is kell, hogy biztosítson az ilyen rugalmasan foglalkoztatott munkavállaló számára. A biztonság fogalma is ugyanilyen hangsúlyosan kell, hogy szerepeljen, tehát munka, jogi és szociális szempontból biztonságos lábakon kell, hogy álljon a munkavállaló helyzete. A másik dolog, a jó munka kifejezése, gute Arbeit, nos ezt nem a parlament találta ki, hanem eh, ez azt jelenti, ez a jó munka kifejezés, eh, hogy ez jó minőségű, és a szociális eh, befogadás gondolatát az európai szakszervezetek mindig is az ászlóikra tűzték, ezért majd, amikor a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevőkkel beszélünk, akkor ezt a fontosságát ki kell hangsúlyoznunk. A harmadik pont, amivel, amit szeretnék kihangsúlyozni. A bizottság jelentéseiben sokszor van szó értékesíthető eh, kvalifikációról, tehát a munkaerőt értékesít segíteni kell. Itt nem csak a szakmunkaerő képzéséről van szó szerintem, hanem a képzés oktatás. nagyon átfogó értelemben kell értelmezünk, ami hozzájárul ahhoz, hogy az emberek, tehát az emberek számára kiemelkedő jelentősége van a saját fejlődésükhöz, és ilyen módon a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez is. Köszönöm. Flemasszony, az utolsó a listámon. Bárki más kíván-e még szólni? Nem. Plamasszony, és aztán még magam is. Köszönöm szépen. Jó magam is. Szeretnék köszönetet mondani Őri úrnak az együttműködő készségéért. Teljes mértékben egyetértek Linne asszonynal. Kár, hogy csak tanácsunkat kérik konzultáció szintjén, de nagyon remélem, hogy a módosítóknak és a javító jellegű módosításoknak hála ezen iránymutatások majd döntő tényezővé válnak annak érdekében, hogy a munkaerőpiac befogadóbb legyen Európában több módosító indítványt is beterjesztettem, és ezekben a hangsúlyt arra a tényre helyeztem, hogy a tagállamok, amennyiben tiszteletben tartják ezen iránymutatásokban foglaltakat, Romániára ugye már utaltam, én tehát a hangsúlyt arra hangsúlyoztam, hogy arra tett, helyeztem, hogy a nők képviselete, valamint a fiatalok képviselete erőteljesebb kell, hogy legyen a munkaerőpiacon integrált politikára van szükség a kisebbségek, etnikai kisebbségek munkaerő piaci hozzáférésében. Én most különös tekintettel a roma kérdésre utalok. Kérem, vegyék figyelembe azt is, hogy világos politikákra van szükségünk annak érdekében, hogy a fekete munka ellen is tudjunk küzdeni. És a szürke gazdaságot se támogassuk, mert sajnos nagyon sok negatív hatással jár ez a szürke és fekete gazdaság az európai munkaerőpiacra. Utaltam olyan politikákra is, melyeknek célja a szakmai és magánélet kiegyeztet, összeegyeztethetősége. Az aktív előregedést, az esélyegyenlőséget, a bérek egyenlőségét, az ifjú munkavállalók, a fogyatékosok és migráns, valamint más sérülékeny személyek bevonását a munkaerőpiacra is támogatnunk kell. Kérem, hogy gondolják át annak lehetőségét is, hogy támogathassuk a szövegben is nevesítve a csonka családokat, az egyszülős családokat, mert napjainkban a nők, akik 90 családokban, vagyis hát a csonka családokban általában a nők, az anyák azok, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, és sokszor nagyobb kitettség van esetükben arra, hogy elvesztik munkahelyeiket. Köszönöm, hogy hozzájárulhattam én is, és járulhatunk az európai munkaerőpiac kialakításához az elkövetkező tíz évben. Magam is engedjék meg, hogy megköszönjem Őri úrnak, az előadónak a munkáját el szeretném mondani, amit már az első eszmecserénk során is elmondtam, ez pedig a különböző iránymutatások összevonásának kihívása. Ha két iránymutatást összeillesztünk, összevonunk, akkor egy kohéziás, kohéziós iránymutatás ö, születik ebből. De a kohéziós politika mindenek előtt nem igazán iránymutatás jellegű ö, kihívásokat tartalmaz. Ez itt a nagy kérdés. Ha itt egy kohéziós iránymutatásról beszélnünk, akkor területrendezési iránymutatásként nevesítenénk. Az iránymutatások nem egy olyan eszközt képviselnek, ahol a közösségi eszközöket intervenciós módon alkalmazzuk. Itt arról van szó, hogy az iránymutatásokban azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy hogyan használják föl nemzeti szinten a költségvetéseiket. Itt nem arról van szó, hogy a kohéziós alapokat osztogatjuk le az országok fel, úgyhogy valahol kis félreértés lehet itt, megértem én az alapgondolatot a jelentéstevő részéről, tehát valahol, mivel az iránymutatás, az a 2020-as stratégiai végrehajtása, és ott a különböző európai térségek közötti versenyképesség igen fontos kérdést képvisel, hogy amikor majd a, a strukturális alapok felülvizsgálatára kerül sor, akkor javítanunk kell az európai kohéziót, igen fontos ugyanis ez a kérdés. De a hatája ennek az iránymutatásnak mármint ennek a vonulatnak az iránymutatásokban nem látom, hogy hogy egyeztethető össze. Hogyan lehet foglalkoztatás politikai iránymutatást úgy kidolgozni, hogy felkérjük a tagállamokat erre és arra, nem igazán látom. Egy kicsit ellentmondásos ez a megközelítés. Tegnap utaltunk a közlemények során arra, hogy amikor majd a a belga soros elnökség minisztereivel találkozunk majd. Hát mi a, nem tudjuk még konkrétan, hogy a, az őri úr jelentése kor milyen tím vezeti majd a soros belga elnökséget, az biztos, hogy a legfontosabb cél a jelentéstevő részéről az, hogy 90% szerepeljen a szövegben, mármint a fiatalok 90%-a vagy ö, ö, az oktatásban, vagy pedig a foglalkoztatásban, és ezt a gondolatot nagyon is támogatni akarjuk a parlament részéről, hogy majd a tanács képviselőivel mindenképpen megtárgyaljuk ezt, mert úgy tűnik, hogy a tanács készséget mutatott arra, hogy bizonyos módosítóinkat elfogadja. Amikor majd a kompromisszumos ö, módosítók megfogalmazására kerül sor, látjuk, hogy a tanács nyitottságot mutatott, és ennek fény fényében célirányosan kell eljárnunk, hasznosan kell gondolkodnunk, realistának kell lennünk, és erőteljesen ki kell fejeznünk, hogy ki csikarhassuk a tanácsból a megállapodást. Nem lesz ez könnyű, bármilyen szellemiségben dolgozik, dolgozik is majd az elnökség, az biztos, hogy a tanács munkacsoportjában összetettebb lesz a feladat, és nehezebben tudjuk majd kivívni a, ö, az igazunkat. A levelekben úgy látjuk, hogy a formálisan csak akkor validálják az igényeinket, amikor a tanács összeült, de azt is nagyon tudjuk, hogy azért a dolgok uh, haladnak anélkül is, hogy a parlament véleményét kikérnék. Tehát mindenképpen két-három olyan célirányos gondolatra kellene, kérem Őri úr, koncentrálni, ahol valóban a tanácsi tárgyalásoknál kötjük az ebetakaróhoz. Őri úr. Elnök asszony, és köszönöm az észrevételeket a, a kollégáktól. Mondom, változatlanul arról győz meg engem, hogy jó esélyei vannak annak, hogy jó kompromisszumot tegyünk. Néhány rövid megjegyzést tennék. Itt szó volt a, a, arról, hogy a szegénységet hogy lehet mérni. Ugye a, a bizottság javaslatának megszületése után egyeztek meg a tanácsban a tagállamok egyfajta számítási módról. Én ezt elég problematikusnak látom magát a számítási módot, de mindenféleképpen egy olyan, hogy mondjam, egy olyan tényező, amit érdemes lesz figyelembe vennünk, és megpróbálni tovább gondolni azt, hogy ha már e, ebben megegyeztek az egyes tagországok, akkor hogy lehet ezt értelmesen beépíteni a, a, a mi munkánkban is. Cornelissen kollégának mondanám, hogy én támogatom természetesen a, a zöld munkahelyeket, és jó elgondolásnak tartom azt, hogy a 2020-as stratégia a zöld gazdaságot kiemelt prioritásként kezeli. Én csak azt szeretném mondani, hogy egy iránymutatásnak, ha egy iránytűnek a, a feladatát vállaljuk magunkra, akkor azért annak áttekinthetőnek és olvashatónak kell lenni, és hogy nem biztos, hogy túl kell terhelnünk azt, hogy minden problémát minden bekezdésbe beveszünk, és még ráadásul definiálunk is, mert akkor nehezen lesz kezelhető a, a szöveg. Tehát mondom, a gondolatot benne, és általában azt javasolnám magunknak, hogy azok a gondolatok, amik megjelennek az egyes módosító indítványokban, azokra koncentráljunk, mert a megfogalmazásokban, azt gondolom, hogy könnyebb lesz akkor egyezni, hogyha magukat a gondolatokat, magukat a konkrét elgondolásokatban tudunk megegyezni, de ott látom, mondom, nagyon sok konvergencia van. Természetesen az, ami, tehát az, ami a zöld munkahelyekről, a közép- és vállalkozásokról szól, az teljesen rendben van. Konkrétan is mondhatom, hogy akár a 144-es, 190-es, vagy az 51-es, 62-es módosítók, amik itt elhangzottak kérdésként, hogy ezek benne vannak az én pozitív listámban, amelyeket mindenféleképpen szeretnék bele beletenni úgy a kompromisszumokban, hogy ez, hogy ez megfelelő legyen. Visszatérve Alejandrónak a, a, a gondolatára, én, én támogatom azt, hogy az önfoglalkoztatás megjelenjen valamilyen formában. Nekem a kollektív önfoglalkoztatás nem volt világos, én ebben azt értettem, hogy ez a, amit ö, ö, hamis ö, kényszervállalkozásnak, vagy hamis önállóságnak szoktak nevezni, amikor arra kényszerítik mondjuk egy cég a dolgozóit, hogy önfoglalkoztatóként dolgozzon neki, akkor ez kétségkívül kollektív, de nem biztos, hogy támogatandó. Ha a szövetkezésre, mint, a szövetkezésre, mint gondolatra, nagyon régi és hasznos gondolatra gondol, ahol önálló emberek szövetkeznek, akkor ez már inkább az az irány, amiben tudunk együtt gondolkodni, de ha nem, akkor beszéljünk róla, hogy pontosan mit is ért rajta, mondom, nem a gondolat elem, csak nem értem, hogy, hogy mit jelent az, hogy kollektíven foglalkoztatók. De valószínűleg, ha többet beszélünk róla, akkor meg fogjuk oldani akkor azt mondom, a szövetkezést, azt tudom, az, az, az egy olyan, az egy pozitív gondolat, aminek az irányában tudok én is ö, ö, együtt ö, ö, haladni. Ö, a flexicurity az ennem van, azt visszahoztuk, vagy erősebb fogalmazásban hoztuk. A jó munka kifejezés nem nagyon tudom értelmezni. Az, az az értelmezés, amit Hendel kollega mondott, azzal egyébként én egyet tudok érteni. Csak az, hogy jó munka így megfogalmazva, erről azt gondolom, hogy még 15 másik értelmezés fog eszünkbe jutni, és nehezen tudjuk ö, ö, ö, kezelni. Tehát itt azért ö, még érdemes talán együtt gondolkodni. Amit az elnök asszony említett a, a kohézióval kapcsolatban, ez egy komolyabb ö, ö, ö, probléma, és ez valóban egy nagy ö, ö, kihívás. Ugye én magam is ugye az első veszélyt abban láttam, amikor a, a 2020-as stratégia megfogalmazódott, hogy úgy kezdünk el az egészről vitatkozni, az irányelvekről is úgy kezdünk el vitatkozni, hogy nem nyitottuk még meg a következő pénzügyi keretről szóló ö, ö, vitát. Tehát nem tudjuk azt, hogy miből fogjuk finanszírozni ezeket az ambiciózus célokat, és számos jel utalt arra, hogy a kohéziós politika, mint olyan, van megcélozva, hogy ennek az újra definiálása és újra osztása lesz a finanszírozás. Ezért én azt gondoltam, hogy azt, hogy a kohéziós politikának az eszközei olyan irányba tendáljanak, amik foglalkoztatáshoz, fenntartható és inkluzív foglalkoztatáshoz hoznak létre, hogy ez egy fontos cél a foglalkoztatáspolitika szempontjából. Tehát ez volt az elgondolás. Lehet, hogy jobb helye lenne egy ilyen kohéziós szakasznak mondjuk a gazdasági irányelvek között, mint itt, és ha majd ö, ö, a tanácssal alkudozunk arról, hogy közelítsük az álláspontunkat, lehet, hogy ott fölvethető ez, hogy őrizzük meg a gondolatot, tegyük át máshova, és akár megint válasszuk külön a, a különféle típusú ö, ö, oktatásokat. Nem, mondom, nem vagyok ellene, de a problémát nevezetesen azt, hogy meg kell védeni a forrásokat, hogy ezek foglalkoztatás irányába menjenek, ha már ez a legfontosabb prioritások egyike. Ezt fontosnak tartom. Másrészt azt gondolom, hogy a foglalkoztatás politika szempontjából van annak jelentősége, hogy mondjuk egyébként súlyos foglalkoztatási helyzetben lévő számos tekintetben alulfejlett területeken, hisz a kohéziós politika ugye többnyire ezeket célozza meg, ne feltétlenül, amikor ilyen válság van és ekkora nyomás van a munkaerőpiacon, nem biztos, hogy csak főtereket kell szépíteni, hanem lehet, hogy olyan típusú fejlesztéseket kell támogatni, amelyek tartósabban munkahelyeket fognak ö, ö, létrehozni, és egyben beleilleszkednek egy fejlesztési koncepcióba is. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy még nem elég kimunkált ebben a formában, ahogy most beillesztettük maga az elgondolás, de úgy érzem, hogy itt ö, ö, még van mit tenni. Tehát én első, hogy mondjam, kapásból nem vetném el azt, ö, ö, ö, hogy ez itt legyen, de kész vagyok arra, ha javaslatai, ötletei vannak az elnökasszonynak, szívesen meghallgatom és megfogadom azt is. Kész vagyok arról, hogy tovább dolgozzunk ezen a, ezen a szövegen is az elkövetkező hetekben. És hát azt kérném a kollégákat, én különféle időpontokat fogok javasolni, igyekeztem eléggé szabaddá tenni magamat a jövő hétre a egyebek mellett, hogy kivel mikor tudunk találkozni, csoportosan is, külön-külön is én kész vagyok arra, hogy vigyük előre a dolgot. Jó lenne a jövő héten a nagy részét elvégezni a mm, munkának, mert ugye fordítási idők is vannak, amikre szükségünk van, plusz még az egyes frakcióknak is meg kell majd tárgyalni azt, ami kialakulnak kompromisszumok, tehát először kell fogalmaznunk viszonylag gyorsan, és utána hagyni időt, hogy, hogy megvitassuk, és hogy mondjam, a kellő támogatást mögé állítsuk a, a, a kompromisszumoknak. Úgyhogy tehát ez a javaslatom, hogy a, lehetőleg a jövő hétre koncentráljunk a, a kompromisszumok megfogalmazása tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm az előadó úrnak. Ami pedig a ütemtervet illeti a továbbiakban, szavaznunk kell július 13-14-én nekünk, és ugyanakkor fenn kell tartani a lehetőséget annak arra, hogy két nap szervezését esetleg módosítsuk, talán lehetőséget kell adni a belga elnökségnek arra, hogy háromoldalú párbeszédet tartson még a nyár előtt. Ez ettől függően és az önnel való együttműködés alapján tudnánk optimálisan megszervezni az ütemtervet, de a szavazás vagy július 13-án vagy 14-én lesz, és természetesen a frakciók módosításait is meg kell majd vizsgálnunk. Ezzel befejeztük a mai napi rendünket. Sajnos az OECD képviselője, aki a tanulmányukat elébünk akarta tárni a helyi foglalkoztatás fejlesztéséről, nem tudott eljönni. Így ezt a tanulmányt majd később, szeptemberben fogjuk megismerni. Most pedig a következő ülésünk időpontját ismertettem, július 13 és július 14, mint mondtam, és továbbiakban